állunk, hát a fegyelem nem éppen erőségünk sokszor, már az idő kezelésében, azonban kérem mindenki próbálja ö, ö, a hozzászólását megejteni, hogy tudjuk tartani az időt. Először Tanok úr kap meg a szót egy percben parancsoljon. Zambia egyik azon kevés afrikai országnak, amely kétszer békésen adta át a hatalmat egyik tört, a 91-es demokratikus választások egyik sikertörténet Afrikában. Lungu elnök úr, Hakainde az ellenzék elnöke éppen csak, hogy megverte, majdnem sikerült elrontani ezt a nagyszerű demokratikus történetet. A választási petíció után Csillámát állam elárulás vágyával, bizarr vádakkal fogták el. A katolikus püspökök keményen fogalmaztak levelükben, diktátúrának nevezik az országot. Annak ellenére, hogy Zambia általában a demokrácia sikere Afrikában nem először történik az, hogy az elnök igyekszik megszereteni a hatalmát, ahogy Csileba előző elnök is megpróbálta alkotmány ellenes harmadik ciklusban megszerezni a hatalmat 2001-ben. Most is támogatnunk kell az Európai Unió erőfeszítését arra, hogy feloldjuk a feszültségeket, és Zambiát, annak demokratikus alkotmányát fenntartsuk, ebben támogatni kell az ország az Európai Unió részéről. Köszönöm szépen, Korra úr, másik szerző, egy percben. Köszönöm, elnök úr nem az ellenzéki vezető hazaárulás vágyával került letartóztatás, amikor Lungu konvoját feltartóztat, amikor ugyanazon az úton haladtak. Hihetetlennek tűnik, de tényleg ez történt. És így módon kiiktatták a politikai ellenzéket Zambiában. És mint hogyha ez nem lenne elégséges, a munkatársait is letartóztatták, kínzásoknak vedették alá egy kormány erőssége, minősége abban is el, hogy mennyiben bírja a kritikát, és, hogyha, és hogyan tud haladást elérni az ország számára. Hicsilémát azonnal szabadlábra kell helyezni, Ugyanakkor meg kell nyitni a vizsgálatokat, hogy valóban sor került az emberi jogok megsértésére a letartóztatottakkal szemben, és ha igen, akkor felelősségre kell vonni a felelősségeket. Az együttműködési megállapodások fényében fontos, hogy Edgar Lungu-tól megvonjuk a gazdasági támogatásokat, amíg nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, illetve az ellenzék jogait. Köszönöm. Uh, Köszönjük. Szarai következik. Zambia évek óta egy ígéretes afrikai ország volt, kétszer is békés hatalom átadásra került sor. Ez ritka csoda Afrikában. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor romlott a helyzet Zambia, ahogy azt a katolikus püspökök egyesülete nagyon erős kritikájában megfogalmazta, egy diktatúrával alakult tehát anélkül, ben nem, de egyébként minden más módon igen. Hakainde Hichilimát letartóztatták, árulással vádolják, és ez az egy eset nyilván csak a jéghegy csúcsa, az egész civil társadalmat támadják, rettenetesen átpolitizált a helyzet, nagyobb nyomás gyakorlásra van szükség annak eh, érdekében, hogy eh, javítsunk a helyzeten. Lungo elnöknek tudnia kell, hogy eh, figyeljük a történéseket. The next quarter, Mrs. Sarah Rodriguez. Sarah Rodriguez következik egy percben. Mikro. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Tekintettel az ország jelenlegi helyzetére felhívással élünk az ellenzékhez és a kormány képviselőhez, hogy konstruktív párbeszédet folytassanak, haladják meg a jelenlegi politikai feszültséget, és összpontosítsanak a súlyos szociális gazdasági problémák megoldására, meg Zambia lakosságát sújtják néhány adat a vidéki szegénység aránya 2015-ben 76,6 százalék, háromszor annyi, mint a városi szegénység nem történt, nem került csökkentésre sor 2015-ig. 53 százalék a gyermekhalálnak a rossz táplálkozásra vezethető vissza, nem lehet hozzáférni az ivóvízhez sem az ÉCA hív nagyon elterjedt az országban. Ezt kérjük a kormánytól, hogy tartsa a tiszteletben a polgár és politikai szabadságjogokat, és biztosítsa, hicsélem, a ügyének igazságos kivizsgálását az emberi jogi karta szellemben. Véget kell vetni az elnyomó, megkülönböztetésen alapuló gyakorlatnak, Elnézést, sajnos mondtam, be kell tartsuk az időt, fél be kell szakítsam. Következő Venta úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a többi frakci- politikai frakciónak a gyümölcsöző együttműködést. Örülök annak, hogy sikerült közös állásfoglalást tett aláhozni. 2016-ban a választási kampány során nagyon erős politikai feszültség alakult ki a hatalma levő párt és az ellenzék előtt. Az elmúlt 25 évben Zambia nagyon sok mindent elért. Két békés hatalom átadás történt, ami nagy dolog Afrikában. Az ellenzék vezetője azonban most nem fogadta el a hatalmon levő elnök választási győzelmét. Így Hilemát elfogták, börtönbe tették, hazárlással vádolják, akár halálbüntetés is kaphat. Mert elméletileg továbbra is fennáll a halálbüntetés, zimbabwe amiben nem hatottak végre ilyeneket évek óta. Ugye nyilvánvalóan a, a hazárlás vágyát is meg kell vizsgálni. Nagyon több politikailag motivált vádról kaptunk hírt, E héten indul a tárgyalás, ezért sürgető fontosságú, hogy politikai párbeszédet kezdjen a két fél, a mi támogatásunkkal és a nemzetközi közösség támogatásával. A kormány megfelelő módon tisztességes tárgyalást kell biztosítsam. Elnézést, hogy szóltam, ön tartott az idejét, bocsánat, hogy sürgettem. Akkor plusz, plusz percet kapja a néppárt? Igen, majd délután négykor megkapja a percét. Köszönöm, másfél percben Marinyó úr. O combate às violações dos direitos fundamentais. Az alapvető, alapvető jogok megsértése, mint az, ami jelenleg történik Zambiában, két intézkedés révén valósul meg. Először is fontos megerősíteni a Nemzetközi Büntető Törvényszék hatásköreit és előjogait olyan országok vonatkozásában is, amelyek nem írták alá a római szerződést. Az, hogy az emberi jogok megsértése minden esetben büntetést von maga után, ez a legjobb garancia, amelyet biztosíthatunk az ilyenfajta jogsértések áldozatainak. Az elrettentés nagyon fontos azok esetében, akik megsértik ezeket a jogokat. A másik intézkedés politikai és gazdasági jellegű valós, határozott küzdelemre van szükség a szegénységgel szemben, hiszen ahol szegénység van, ott mindig emberi jogsértésekre is sor kerül. A szegénység ugyanis önmagában emberi jogsértésnek minősíthető. Köszönöm a politikai frakciók hozzászólói következnek elsőként Préda úr a néppárt nevében. A micro, please. Próbálj meg mikrofonba, kollega. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárti frakció a vita kezdeményezője Zambia témájában. A politikai klímát feszültségek jellemzik a tavaly nyári elnökválasztások óta az ellenzék vezetőinek elfogása tovább ezt a politikai válságot és mélyítette azt. A özebbevételt meglehetősen különös körülmények között történt, és halálbüntetéssel is fenyegethetik a vádak szerint. Különféle bűncselekményekkel vádolják, köztük hazárulással is. Miközben nyilvánvalóan az a fő gond vele, hogy az választásokat eh, elményét nem fogadta el. Ez így nem megoldás, nyilvánvalóan többen is elmondták, párbeszédet kell folytatni az felek között, ebben kell segítséget nyújtani nekünk. Köszönöm szépen, most ö, eh, ö, eh, a szociális frakcióban Kienge asszony egy percben. Köszönöm elnök úr, alkalmam nyílt arra, hogy a választási megfigyelő missziót vezessem az EU részéről Zombiában. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a külügyi főképviselőnek, Federica Mogherininek a belém bizalomért. Nem tagadom, számos nehézséggel szembesültem a választási folyamat során. Ugye itt van a véleményével szabadságának korlátozás és a médiához való hozzáférés, a nők korlátozott részvétele, az alkotmánybíróság magatartása a panaszok esetén. Ugyanakkor az eredmény objektív volt, és a leköszönő elnök cseki többséggel győzött az ellenzék jelöltjével szemben. Ugyanakkor elismerjük a kormány erőfeszítéseit, a le tartóztatott ellenzéki vezető szabadlábra helyezése remek lenne, hogy az elmúlt évtizedben bekövetkezett előrehaladást megerősítsék, és a, a demokratikus meg, ö, ö, rendszer megszilárdítását is köszönöm. Köszönöm. Másfél percben Schaffhauser szó. Tisztelt kollégák, nyilván Való, hogy aggaszt minket az emberi jogi helyzet, és azt hiszem, hogy hasznos dolgot teszünk, hogy akkor kérdések vetődnek fel bennem. Az állam biztonságával szembeni támadás, az hazárulás olyan ügyek, amelyeket itt is láthattunk. A politika alkalmazása, akár a biztonság, az állambiztonság felhasználása, például az USA-ban, vagy akár Franciaországban nálunk is használták ezeket a fogalmakat arra, hogy destabilizálják a politikusokat. Aztán itt felszólalunk értékeink védelmében, ezeket kétségbe vonják, hiszen itt kettő standardről van szó, könnyű másokat vedolni, de mit teszünk a saját házunk táján? És véletlenül mi vagyunk az a Kína, India, nagy országoknak nem kötelező beavatkozniuk különösen ami Zambiát illeti, vagy más sok afrikai országot feloldhatatlan ellentétekkel küzdenek. Ugye a vidék elhagyása, modernizálás, demokratizálódás nehéz folyamatok, különösen egy nemzetközi versenyben, amely megakadályozza saját gazdaság kialakítását. Zambia tehát ezen országok közé tartozik, amelyek a nyugat felügyelete alatt állnak, amit tehetünk a legjobb Zambia érdekében, hogy a püspök a konferenciájára és az Afrikai Unióra hagyjuk az ügyet, hogy együtt lépjenek fel, találjanak megoldást, és támogassuk majd aztán ezt a megoldást a szubszidiaritás jegyében. Köszönöm. Köszönöm kollégák. Most pedig a spontán felszesek következnek. Mindenkit kérem, hogy szigorúan tartsa be az egy percét az első hozzászóló, Faria úr. Köszönöm szépen. Öt héttel ezelőtt az ellenzék vezetőjét, Hichilema urat brutális körülmények között letartóztatták és hazarelulással vádolják. Ez egy nagyon szomorú és durva eh, eset, a szólásszabadság durva megsértése. Eh, Libyában az elnökválasztási kampány elejé óta hasonló dolgokat látunk. A rendőri erők egész egyszerűen elképesztőek az embereket a nemzetközi kötelezettségeknek nem tesz eleget Zambia az jogállamiságnak, nem felelnek meg, a megfélelmítés, az önkényes letartóztatások, az ellenzék elnyomása, ezzel ellen fel kell emelni a szavunkat annak érdekében, hogy Zambia fejlődése ne álljon meg, és hogy megmentsük a demokráciát. Köszönöm. Grappini asszony egy percben a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A zambiai helyzet tehát nagyon szorosan figyelemmel kell kísérjük, és a lehető leggyorsabban konstruktív dialógusra kell törekedni a feleknek. Üdvözlöm azt, hogy nemzetközi partnereket is bevonjuk. Ez ország, mert én is jártam ebben az országban, láttam, szegénységben, félelemben élnek sokan. szolidaritás alapján a többi intézményen nemzetközi szinten kell amellett érvelnünk, hogy a szegénység ellen lépjenek fel. A halálbüntetés még mindig működik ebben az országban, ez elfogadhatatlan ez, a, hely, ez az ügy is felhívja a figyelmet, hogy az alapszabadságjogok, a szobásszabadság nem valósul meg, fogadjuk le az állásfoglalást, segítsük az úton az országot. Mária Szúr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Zambia egy szegény afrikai ország, amely óriási problémákkal kell, hogy szembenézzen, amelyet sajnos a HIV AIDS terjedése tovább súlyosbít a kormányzat és az ellenzék közötti feszült viszonyt nem segít elő az, hogy 2016-os választások ügyében nem tudnak megállapodni. a urat letartóztatták, úgy tűnik, hogy veszélyben van az élete is, nem tud megállapodni a kormányzat és az ellenzék. Az Európai Uniónak és a Libia Szakbizottságunknak nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy helyreállítsuk a rendet, a békét, a demokráciát ebben az országban és ebben a régióban. A szegénység a legégető probléma az Zambiában, és ez az, ahol nekünk segítenünk kell ezzel a megoldást szolgálva. Kasztádó, köszönöm elnök úr. Ugye őt azzal vádolják, hogy hazárulás követett el, mert egy elnöki konvojt megállított. Zambiában ez lehetséges. Hiki Lema, aki fő kihívója az elnöknek a legutóbbi választásokon, sok más munkatársával együtt letartóztatásra került. Sőt, egy korábbi letartóztatásra is összekapcsolták ezt az ügyet. A választási megfigyelő misszió is rámutatott a súlyos szabálytalanságokra a legutóbbi választások során. Az ellenzéknek nem volt joga felpanaszolni számos problémát, nem tudtuk monitorozni az eredmények végső kiszámolását, amikor ezt a Nemzeti Választási Központba továbbították. Zambiának tiszteletben kell tartani a katonai megállapodást, helyez a szabadra lábra hikélemet és munkatársait, és hagyjon fel ezzel a hamis eljárással, ahol egyesek a halálbüntetést kockáztatják. A kínzások nem elfogadhatóak, és ez a 480 millió euró másként nem folyosítható. Köszönöm szépen. A következő utolsó hozzászóló csak úr egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Mindenek előtt a szerzőknek köszönöm a munkát, mert felhívták a figyelmet arra, hogy az állítólagos előrelépések Zambiában nagyon törékenyek, és nem feltétlenül beszélhetünk arról, hogy a választások körül minden rendben volt, megfelelően vizsgálni kell, tehát kell vizsgálni a helyzetet. A, az elfogott ellenzéki vezető munkatársának megkínzását sem fogadhatjuk el. Zambia most egy kihívás előtt áll, hogyha az igazságszolgáltatás nem működik, és párt államként működik az ország, az most kiderül majd. Ezért kell nagy figyelemmel kísérni ezt a bírósági tárgyalás, hogy tisztességes lesz-e, igazságos-e, és azok az előrelépések, azok a sikerek, amelyeket Zambia elért az elmúlt időszakban nem vesznek -e semmivé. Biztos asszony, várjuk a válaszát. Örülök, hogy az Európai Parlamentben főképviselő asszony nevében szólhatok ebben a fontos témában. Köszönöm, valóban roppant aktuális vita ez az ambiai fejlemények kapcsán. Megérdemli ez a figyelmünket. Az Európai Unió számára nagyon fontos Zambia és vele fenntartott kapcsolatok, már csak azért is, mert szeretnénk továbbra is partnere maradni, fontos partnere maradni. Tudjuk, hogy milyen óriási kihívásokkal kell szembenézni a gazdasági és kormányzási reform, a kormányreform terén. Az Európai Unió egy választási megfigyelő csoportot is küldött, Cecil Kienge vezette, aki az imént beszélt, szólt hozzá, vezette az választási megfigyelő csoportot, akinek köszönjük még egyszer ezt a munkáját. Az ajánlások végrehajtásáról beszélünk, főként mivel a szólásszabadság és a gyülekezési szabadság jogával kapcsolatban felmerülnek kérések. Zambia egy békés, demokratikus ország volt, egy olyan régióban, ahol a politikai instabilitás és az emberi jogok lábbal tiprása a norma. Éppen ezért olyan aggasztó az, hogy a Zambia demokratikus útjáról letért a 2016. augusztusi választásokat követően, amely egyébként rámutatott, hogy mennyire megosztott az ország. Hakainde Hichilemet április 11-én letartóztatták, ami nem segített nyilván a politikai feszültségek csökkentésében. Mi felszólítunk minden felet arra, hogy a helyzet romlását szolgáló retorikától és tettektől tartózkodjanak az Európai Unió tagállamaival együttműködésben. Próbáljuk elérni, hogy a kormányzat és az ellenzék építő párbeszéden keresztül próbáljon megoldást találni. Ami a Hicsülema ellen folyó eljárást illeti, szeretnénk, hogyha ez függetlenül és átlátható módon zajlana egy tisztességes bírósági eljárás keretében a nemzetközi normák tiszteletben tartásával természetesen nagyon fontos, hogy a demokratikus és stabil ország fenntartása érdekében ezeket megvalósítsák. Mi minden politikai és diplomáciai eszközt minden szinten megragadunk annak érdekében, hogy megoldást találjunk, enyhítsük a jelenlegi feszültségeket. A kormányzati és az ellenzéki oldalról is bölcsességre lesz ehhez szükség. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Kollégák, ezzel zárom a Zambiával.